Panie i panowie, otwieram posiedzenie. Kedves e, hölgyeim és uraim, ezennel megnyitom az ülésünket. A napi rendünk szerint most az Európai Tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek az Európai Tanács 2010. szeptember 16-ai ülésének e, kapcsán. Üdvözlöm körünkben a tanács elnökét, Herman von Rompuy urat, tisztelt eh, tanácsi elnök úr, üdvözöljük Önt itt az Európai Parlamentben, és azonnal meg is adom Önnek a szót.